Can you take your seat? Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, hogy elkezdjük a szavazást. Tudom, hogy egy picit korábban fél háromkor kezdünk. Lots of reasons. Efficiency. We, we... Azért, hogy hatékonyabban dolgozhassunk, legalábbis hát ezt, ezt így nevezzük, hatékonyságnak hívjuk. Ha mindenki készen áll, és mindenki már behelyezte a szavazókártyáját a szavazó gépben, akkor el is kezdjük a szavazást magát. Először is az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap mobilizációjáról, igénybevételéről beszélünk az Air France esetében, név szerinti szavazás, a szavazást meg is nyitom. A szavazást le is zárom. Elfogadtuk. 29 egy ellenében elfogadtuk. A második levél az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről technikai segítségnyújtás a bizottság kezdeményezésére. Erről a második levéről, az EGF illető második levéről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 32-1 ellenében elfogadtuk. Megyünk is tovább. This one is Yes. Uh, next vote is on uh, the... Igen, a következő szóbeli választ igénylő kérdés a munkakörülményekről és bizonytalan foglalkoztatásról. A koordinátorokkal egyeztettünk erről, ki támogatja a e szóbeli választ igénylő kérdést. Bocsánat, egyes módosító, mondja az elnök, tehát bocsánat, egyes módosító. Ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Kettes módosító mellettem, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, tehát a kettes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-16 ellenében elfogadtuk. Végszavazás. Ezen nem kérdésről módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. But why don't I have a vote in this? Thank you. Um... Köszönöm szépen. Becker úr jelentéséről szavazunk. A szociális és szolidaritáson alapul a vállalkozások alapszabálya ötös módosító kompromisszum mellette ellenem tartózkodása elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Tizenötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellettem ellenem tartózkodás elutasítottuk. Rendben van, akkor ellenőrizzük le. A 37-esről megnyitom a szavazást. Megnyitom a Lezárom a szavazást a 37-esről 22-18 ellenében. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79-es részenként. Első rész. Mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 13-as kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellenem. Nem látom, tehát mellettem, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 109. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110. Mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8 mellette ellene tartoskodás elfogadtuk. 121. 115 mellette ellene tartoskodás elfogadtuk. 121 mellette ellene tartoskodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette elfogadtuk. 21-es mellettem, bocsánat, így az elnök, 20-as, 20-as tehát mellette, elutasítva, 22-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 27 mellettem, ellenem, ellenőrizzük le a 27-est, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 28 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítottuk, 29 mellette ellene e, tartózkodás elutasítottuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az egész vélemény tervezetről módosított formájában szavazunk, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 ellenében elfogadtuk. Most pedig tovább lépünk. Hova is kérdezi az elnök? Most pedig a meghallgatáshoz lépünk tovább. Az átlátható és előrejelezhető munkafeltételek az Európai Unióban címmel. First of all, I want to warmly welcome all the... Először is üdvözlöm az összes résztvevőt, különösen a vendégeinket, vendégszakértőinket, akik megosztják velünk véleményüket, tudásukat a meghallgatás során. Kazasz Bamond asszony nem tudott jönni, személyes események jöttek közben, de és Marek Benio sem tudott eljönni. A repülőgép a, a légiközlekedési munkatársak sztrájkja miatt. Több sztrájk is nehéz helyzetbe hozott bennünket. A múlt év végén a bizottság elfogadta az átlátható és előrejelezhető munkakörülményekről szóló közleményét az Európai Unióban, amely számos kihívásra ad választ, és egy közkonzultációt is előirányoz az európai szociális jogok pilléréről, amely a jelenlegi EU vívmányok, vagy az AKI, és a munkaerőpiacon létrejövő új, új fejlemények közötti különbségre hívja fel a figyelmet. 2017. januárjában a szociális pilléről a tisztelt ház állásfoglalást fogadott el, és 2017 júliusában pedig egy állásfoglalást fogadtunk el a munkafeltételekről és a prekáris vagy bizonytalan munkaviszonyokról. És a parlament felszólított a bizottságot, hogy <clears throat> egy új irányelvet készítsen el, a written statement vagy írásos nyilatkozatú irányelv helyettesítésére, ennek célja az, hogy a minimális eh, szociális és munkajogi feltételeket körvonalazza, a bizottság pedig a munkavállaló definícióját az Európai Bíróság eh, ítélkezési gyakorlatára alapozva határozza meg újra. A mai meghallgatás a parlament munkájába kerül becsatornázásra, vagy hát legalábbis a mai meghallgatás eredményei, és a szakbizottságunk különös figyelmet fordít e nagyon izgalmas kérdésre. Kálvi Samponasszony, az előadó, valamint a szakbizottsági tagok készítették elő ezt a meghallgatást, melyben főleg a fő szereplők véleményét hallgatjuk meg. Most pedig beszeretném mutatni a felszólalóinkat. A legelső felszólalónk dr. Rolf Gleisner, az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara igazgatója, aki a szociális és egészségügyi politikai fel, Gleisner úr önél szó parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy bemutathatom itt az osztrák gazdálkodás, eh, gazdaság eh, véleményét. A prezentáció angolul van, de németül fogok beszélni. Eh, ich gehe vor nach Artikeln der Richtlinie. Az irányelvet cikkek szerint veszem végig. Először is a javaslat az helyettesítő irányelvtől jelentősen különbözik, kezdve itt a hatállyal. A hatály ez idáig olyan kivételeket tett lehetővé, amelyeket most megszüntetnek. Most már a rövid távú szakmai viszonyokra is kiterjed a hatály. Szabadidős munka, eseti foglalkoztatás, szezonális munka, vendéglátóipar, ezekre is mind kiterjed majd a hatály is. Úgy gondoljuk, hogy a ráfordítás aránytalan a szolgálati viszony csekély voltához, ezért javasoljuk, hogy az egy hónapnál nem hosszabb időtartamú szolgálati viszonyokra ne terjedjen ki a hatály a jövőben sem. Lássuk a következő nagyon fontos kérdést, a munkavállaló fogalma. A irányelv javaslat paradigmaváltást régen végre, hiszen először határozza meg a munkavállaló fogalmát Európa, egész Európára kiterjedően. ideig az irányelvek a nemzeti munkavállalói fogalmakra épültek. Nincsen voltak éppen fontosabb határ az önálló és a munkavállaló között, ettől nagyon sok függ a munkajogban, az adójogban és más területen. Tehát ez egy hatalmas lépés, amelyet a bizottság tetsz, azzal érvel, hogy a prekárius, vagy bizonytalan, vagy nem standardizált munkaformák terjedőben vannak, de az Európai Parlament és más intézmények tanulmányait elolvasva láthatjuk, hogy a nem standardizált munkaformák visszamenőben, csökkenőben vannak, már pedig a bizottság éppen erre az előretörésükre építette a változtatást. Hivatkoznak itt az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatára is, számunkra ez eleve nem követhető, az egyik a munkavállalók szabad mozgására vonatkozik, ezt nem értjük, mit keres itt. A másik egy olyan személyre egy vonatkozott, amit, te, akit egy munkavállalóval azonos pozícióban lévőnek ítélt meg az Európai Bíróság, de ebben nem lehet az, azt gondolni, hogy az Európai Bíróság általános érvényűvé tételezte a munkavállalói fogalmat. Ami az én hazámat, Ausztriát illeti, ez a definíció szélesebb körű volna, mint az osztrák munkavállaló definíciója. Nálunk a személyes és a gazdasági függőség az egyik e, tényállás, melyet figyelembe kell venni. A munkahely, a munkavégzés e, és a munkaidő határozza meg a munkavégzést, e, és a munkavállalói fogalom Ausztriában nem, terül, nem terjed ki a szabadúszókra, a freelancerekre és a munkavállalóhoz hasonló személyekre. Azért említem ezt, mert a munkavállalóhoz hasonló személyre vonatkozó definíció majdnem azonos a munkavállalóra vonatkozó irányelves definícióval, de az utóbbi kategóriára tehát nem vonatkozik a munkajog, tehát Ausztriában ez egy komoly változtatást eszközölne. Azok, akik nem munkavállalók, számukra például a munkaidőre vonatkozó szabályok nem vonatkoznak, és ez az irányelv Például a munkaidőt is szabályozni szeretném. Tovább megyek az információnyújtási kötelezettségek kérdésére. Ezeket is kiterjeszti, kiszélesíti a bizottság javaslata. A jövőben például a felmondási feltételekről, tájékoztatást kell adni. Ezek gyakran nagyon komplexek és nagyon sok törvényre oszlanak el, nagyon sok különböző szabály érvényesül az id, a szülőkre, a fogyatékkal élőkre, az üzemi tanácsok, tanácsokban való részvételükre, tehát ez túl nagy terhet róna munkáltatókra. Ezen felül referencia órák és referencia napok bevezetésére tesz javaslatot a bizottság javaslata. Ezt a koncepciót Ausztriában is talán más tagállamokban nem ismerjük, talán azért, mert nincsen nulla órás szerződés Ausztriában. Nem létezik ez a jogintézmény, de erről beszélek a későbbiekben. A négyes cikk azt irányozza elő, hogy ezen információkat már a legelső nap kell összegyűjteni, ez ideig hosszabb idő állt erre rendelkezésre, és ez azért is fontos volt, mert ez a gyakorlatnak is jobban megfelelt. A gyakorlat gyakorlat persze az, hogy a szolgálati viszony között előtt a legfontosabb kérdésekben meg kell állapodni, többek között a bérezés, munka, végzés kérdéséről, de egy csomó más kérdésről, például a képzés, vagy más kérdésekről pedig a munka végzés első hetében egyezik meg a munkáltató és a munkavállaló Ausztriában, az osztrák jog alapján, ezért továbbra is fontosnak tartjuk, hogy legalább egy egy hónapos határidőt biztosítsunk annak érdekében, hogy ezen információs kötelezettségeknek mindenki megfelelhessen. Nyolcas szik, a többszörös foglalkoztatás kérdésem. Itt figyelembe kell venni, hogy a munkavállalói határidőket is vegyék figyelembe, különösen akkor fontos ez, hogyha a munkavállaló más munkaviszonyban is különböző munkaidőt használt fel. Erről persze a munkáltatónak tájékoztatást kell adni, és ez alapján korlátozhatja csupán a munkában végzett szolgáltatások mennyiségét, vagy a munkában töltött időt. A 9-es cikkre térek rá, amely a munka időt szabályozza, és ez vélhetőleg szintén a nulla órás szerződésekre is vonatkozik, amelyek Ausztriában nem léteznek. Es gibt hier auch wesentliche Rechtsfolgen, wenn ennek jelentős jogi következményei is vannak, hogyha nem adom meg a referencia órákat, és Ausztriában ez korlátozna a rugalmasságot. Miért? Azért, mert Ausztriában be lehet sorolni a túlórát, és hogyha ne, nem adtam volna meg a referencia órák számát, akkor nincs is jogom ahhoz, hogy elszámoljam a túlórát és ez Ausztriában a rugalmasságot jelentős mértékben korlátozná. Én este jövök haza, a munkaidőmön túl dolgoztam, és ezt megtagadnám, hiszen az én szerződésemben nem szerepel az, hogy az este referenciaidőnek minősül. A referencia órák napközben vannak. A 9-es cikke olyan eh, személyekre is kiterjed, akik kikerülhetnek a munkaerő irányelvből, például a családtagok. A tízes cikk, és mindjárt tovább lépek, problematikus véleményünk szerint, azért, mert a predictable, a belátható és a more secure biztonságosabb, eh, nem, tehát bizonytalan fogalmak. És eh, elképzelhető az, hogy az üzemek gyakran elsoglalásra kényszerülnének ezek miatt. Folytatom. A 11-es cikkeinél számomra nem világos ez a rész, itt a képzésről van szó. A kötelezettség, hogy valakit térítésmentesen képezzünk, ez azt jelenti, -e, hogy a munkavállaló nem viseli a, a kurzus költségeit, vagy pedig joga van a fizetéshez, ez két különböző dolog. Ausztriában gyakori az, hogy a munkáltató kifizeti a tanfolyamdíjat, de hogyha a munkavállaló idő előtt megszakítja a szerződést, akkor vissza kell, hogy fizesse a képzés költségeit, mert így a konkurens profitál ebből a képzésből, és nem a munkáltató, aki ezt kifizette felmerül bennem a kérdés, hogy ez alatt mit értenek így. És áttérek egy következő fontos pontra. Ausztriában léteznek a kollektív szerződések az összes munkavállaló esetében. A tízes cikkely lehetővé teszi az eltérést a kollektív szerződésektől és ez nem csak az új kollektív szerződésekre vonatkozik, így is értetnénk a javaslatot, hanem a már meglévő kollektív szerződésekre, például a képzési irány intézkedésekre, stb. Ez nagyon fontos, mivel Asztriában a gazdasági kamara és a szakszervezet közösen tárgyalták ki a kollektív szerződés feltételét. Én a gazdasági kamarát képviselem. A 13-as cikk a következő, amely azt mondja, hogy az összes szint, amelyen a munkajogot szabályozzák, meg kell valósítani az irányelvet. A véleményem szerint ez programatikus, már csak azért is, mert az irányelv, illetve a javaslat a meglévő szerződések esetében is kell, hogy érvényben legyen, nem csak az újonnan kötött szerződések és kollektív szerződések esetében, tehát mi ezt a szociális partnerek autonómiájába történő beavatkozásnak érzékelnénk. Erre majd röviden a későbbiekben még visszatérek. A 14-es cikk új eh, eszközöket, eh, illetve paradigmát jelentett meg. Hát ez eh, a bizonyítás terhének megfordítása, ami nagyon súlyos lehet, hogyha egy adott vállalat nem ad meg bizonyos információkat, bármely okok miatt is, és abból indulunk ki, hogy nincsen próbaidő, illetve akkor ez aránytalan jogi következmény, és a helyes út az volna, hogy országot bíznánk meg azzal, hogy hatékony szankciókat ragadjon meg, annak érdekében, hogy az irányelvet megvalósítsa, de az egyes eszközök, az, hogy ez hogyan teszi meg, a tagországra van bízva, és ezt nem determináljuk előre, úgymond a bizonyítás terének megfordításával, vagy bírságokkal. Ausztriában a kollektív szerződések minden munkavállalót lefednek, minden munkavállaló tagja a kamarának, tehát ennek a jognak a megvalósítása teljes. Mindjárt előadásom végéhez érek, a 17-es cikk a következő, a 17-es cikk a felmondási védelmet szabályozza, véleményünk szerint. Ehhez az EU szerződések alapján egy másik jogalapra van szükség, mégpedig az egyhangúságra. Ezek nagyon kényes kérdések, nem csak a munkavállalókat érintik, hanem a munkaerőpiacot is. Mondok erre egy példát. Meg kell tiltani a jogtalan felmondásokat. Ausztriában a munkavállalónak joga van ahhoz, hogy ezeket a döntéseket megtámadja. Különbség van a között, hogy valami egyáltalán nem megengedett, vagy pedig bíróság előtt megvétózható. Ausztriában jól működik a munkaerőpiac. A 21-es cikket már kihúztam, a javaslat a meglévő szerződésekre és vonatkozik, majd ezt problematikusnak tartjuk Ausztriában. Néhány évvel ezelőtt javítottunk az eredékok egy részén, viszont ezt az új szerződésekre alakítottuk ki, és azt mondtuk, hogy azok a munkavállalók, akik régi szerződésekben állnak, hosszú távú munkavállalási szerződésekben megfelelő védelmet élveznek, és nem fair az, hogyha a meglévő jogba beavatkozunk, Amennyiben ez bekövetkezik, úgy fontos, hogy a szabályozás az új szerződésekre legyen érvényes. Ezzel érkeztem mondandom igéhez, és az összegzésre térnénk ki. A javaslat messze menő új jogokat tartalmaz, széleskörű új jogokat, és megvalósítási előírásokat, amelyek megváltoztatják a, az eddig irányelv lényegét, új paradigmákat is tartalmaznak, jelentős beavatkozást jelentenek a nemzeti jogba, a munkavállaló definíciója, a munkavállaló és az önfoglalkoztatott közötti határ az egyik legfontosabb határ a jogrendben, és ha különböző munkavállalói fogalmakat ütköztetjük egymással mondjuk, akkor ebben nehézségek származhatnak, és ennek hatása van a felmondásra is. Éppen ezért a javaslat ellentmond annak az elvnek, a refitnek, hogy a bürokráciát a kisvállalkozások számára, a gazdasági kamera tagjainak nagy része kis vállalkozás jelentős adminisztratív terheket rórájuk, illetve nem segít abban, hogy az átláthatóságot növelje. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel elérkeztünk az ön előadásának végéhez. Köszönjük szépen. Nagyon érdekes előadást hallottunk. Most Nils eh, Trump úrnak adom meg a szót, aki eh, az ipari munkacsoport eh, elnöke. 10 percben ön kap szót. Köszönöm szépen a meghívást. nagyon rövid a hozzászólási idő, ez egy bonyolult irányelv, és lehet, hogy egy kicsit hosszabb időre lesz szükség. Hogyha elolvassuk az irányelvet, különösen a bizottság magyarázó memorandumát, akkor ez a benyomásunk támad, hogy ez az irányelv főleg az on-demand munkavállalókat érinti, és a platformalakú gazdaságban dolgozókat. Ez az irányelv az összes munkavállalót érinteni fogja, és a rendelkezések egy része a magasan képzett, magasan jól fizetett munkavállalókat érinti. Attól tartunk, hogy ez azt is jelentheti, hogy a vállalkozások kevésbé lesznek hajlandóak magasan képzett, jól fizetett munkatársakat alkalmazni, és megpróbálnak szolgáltatókkal szerződéses viszonyra lépni, például platformszolgáltatókkal, és nem biztos, hogy ez ilyen típusú irányelvnek ez kell, hogy a célja legyen. Mielőtt kitérek a javaslat részleteire, elmondanénk néhány pontot a háttérről, hogy a Business Europe-kit is képvisel, több millió vállalkozás képviselünk, akik embereket foglalkoztatnak, mi nem platform vagyunk, olyan vállalkozásokat képviselünk, akik embereket foglalkoztatnak, éppen ezért eh, gyakran az új munkaformákkal ők versenyben állnak. Mi szeretnénk azt biztosítani, hogy egyenlő feltételek vonatkoznak mindenkire. Második pont, azzal is egyetértünk, hogy tisztázni kell a munkatató és a munkavállaló között, ami a fő um, kötelezettségeket és jogokat illeti egy munkaviszonyban. Ezért uh, támogattuk 91 óta az irányelvet, ennek eldolgozására kerül most sor, és egyetértünk a bizottság Griffith felmérésével, ez jól működött a vállalkozások és a munkálók számára, és még ma is jól működik. Tehát ennyit szerettem volna mondani a háttérről, azzal is egyetértünk, hogy most szükség van arra, hogy ezt az irányelvet módosítsuk, ez egy 91-es irányelv, még az internet korszaka előtti irányelvről van szó. Ez volna a fő megjegyzésem. Miért elmondanám a véleményünket a bizottság javaslatról? Mert hogy önök azt gondolják, olyan okosak, hogy um, tudják, hogy mi kéne, hogy legyen a bizottság javaslaton, szociális partnerként miért nem ők tárgyaltak. Mi ezt szerettük volna, várnunk kellett egy évet, mert a bizottság velünk konzultált, a hat hét az első konzultáció után kértük azt, hogy vonjanak bennünket bele a tárgyalásokba. A bizottság ezt nem támogatta, és évvége javaslatot készítettek. Ez pedig egy hónappal több időt hagyott nekünk a tárgyalásokhoz, tehát mi hajlandók voltunk a tárgyalásokra, de a valóságban erre nem volt esélyünk az időbeli nyomás miatt. Nem tudok most mindenre kitérni. Dr. Gleisner az én felvetéseimnek egy részét már lefette. Nem beszélnek túl sokat a munkavállaló munkás európai definíciójáról. Nagyon fontos, hogy ezt a politikusok, a szociális partnerek végezzék. A munkaerőpiac folytonos változásban van. Egyikünk sem látja azt, hogy milyen típusú a munkahelyek lesznek 5-10 év múlva. Nagyon fontos, hogy a politikusok és a szociális partnerek megpróbálják a megfelelő definíciót kialakítani arra, hogy ki minősül a munkáltatónak, és ki a munkavállaló. bizottsági javaslatban nem értjük és nem értünk egyet egy résszel, azért, mert a munkavállalónak tudnia kell azt, hogy ki az ő munkáltatója. Erre nincsen számos lehetőség, egy lehetőség van, Éppen ezért a bizottsági javaslatot ebben a témában nem tudjuk támogatni, hogyha vannak kétségek a nemzeti helyzetek kapcsolatban, és ebben együtt tudunk érteni a bizottsági javaslattal, akkor a tagországok, amennyiben um, kételjék vannak, azt mondják, hogy ez is ez a munkáltató. Tehát támogatni tudjuk a bizottsági javaslatot, de ebben a formában áttérnék az információ részre. Hozzáfűzném még azt, hogy a munkáltató számára nem a képzéshez való jog a legfontosabb, ez félrevezető lenne. Nem pusztán képzési jogosultságokról van szó, nagyon fontos tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy a cégnek milyen a képzési politikája, és ezt gyakran a vállalkozás belső szabályainál találjuk meg. A cégen belül mindenkinek kell, hogy vonatkozzon ez a program, beleértve az újonnan érkezetteket is, ami a munka illeti. Vannak olyan munkavállalók, akiknek előrelátható munkájuk, és vannak olyanok, akik nem. Ez egy új fogalom, és jogilag nem ismert eh, koncepcióról van szó, a valóságban ez nem működik. Mi alapján lehet kideríteni azt, hogy valaki munkája előrelátható, másé pedig nem. Tehát itt ők egy jogi koncepciót szerettek volna bevezetni. Mi szeretnénk jogi szempontból világosságot teremteni, egy szokványos munkahétről, munkanapról kell beszámolni, akkor ehhez még hozzáfűzhetjük azt is, hogy meg kell vizsgálni, mi az, ami kívül történik. Hogyha valakinek a munkaidején túl kell máshogy dolgozni, akkor mi történik? Ez, ez egy új elem, és egy ilyen típusú irányelven ez egy nagyon érzékeny téma. Ami a minimális jogokat illeti, erre térnék most ki. A maximális időről nem esik túl sok szó a párhuzamos foglalkoztatásnál. Itt megint csak a cégek számára nagyon fontos az, hogy a kulcsfontosságú emberek, például az IT-s technológusok, hogyha az IT-s rendszert megvizsgáljuk, akkor mindez nagyon költséges lehet a vállalkozás számára, és azonnal kell lépniük. A cégen belül alkalmazott IT technikusok szerepe nagyon fontos. Ezért említettem ezt a példát, mindez arra kényszerítheti a cégeket, hogy szolgáltatási szerződéssel rendelkezzenek, annélkül, hogy az emberek önfoglalkoztatottákká váljanak, ez nem lenne megfelelő lépés a vállalkozások szempontjából. Jelentősen képzett, magasan képzett munkavállalókról van szó, őket a vállalkozás fizeti annak érdekében, hogy ők hozzáférhetőek, rendelkezésre álljanak, ha a rendszer összeomlik. Ami az üzleti titkokat éreti, mm, el lehet kerülni azt, hogy valakinek második vagy harmadik munkáltatója legyen. A minimális munkamennyiségnél a bizottság két részre azt ezt a fogalomkört, belátható, előlátható, illetve nem. A prioritásokat kell meghatározni, akkor itt a magasan képzett, jól fizetett munkára dolgozik, kevésbé látható munkakörülmények között. Az on-demand munkavállalók fogalmuk sincs, hogy hány órát kell dolgozniuk, de ha attól elmozdulunk, akkor jelentősen kezdett magasan fizetett munkavállalókról van szó. Számos más út is létezik a bizottsági javaslat mellett. A, um, bónuszok szabályozzák ezt, a túlóra kompenzációja, stb. a bizottsági javaslat nem foglalkozik válti szinten a valósággal. Második pont, mi minősül elfogadható értesítési időszaknak. Ez nem jogileg definiált koncepció, tehát senki nem fogja tudni, hogy ezt hogyan kell alkalmazni. Tehát így a munkaerőpiac megint csak limbóba kerül ezáltal. Léteznek a foglalkoztatásnak más formái, és itt nem értjük az irányelvet, hiszen már létezik három irányelv, amelyek szabályozzák ezt a részt, a részmunkaidőre vonatkozó irányelv és a korlátozott idejű szerződések és a többi. Itt nagyon célzott rendelkezések léteznek ezen típusú munkákról, munkahelyekről, annak érdekében, hogy támogassák az átállást egy másik típusú foglalkoztatásra. A bizottság általános javaslatokat szer. Mi azt hiányoljuk mindebből, hogy a bizottság kimondja, más típusú munkájákra kell mindez vonálkozó, nem azokra menkent már három típusú szerződés szabályoz, tehát ezzel a javaslattal a bizottság a szociális partnerek megállapodásaiba avatkozik bele. Látom, hogy az óráját nézi, hagyjam lassan abba, majdnem befejeztem már mondandómat. Jó, akkor beszélnék a képzésről. Mi úgy érezzük, ahol képzést biztosítunk, az többek között a biztonság területe, és fontos, hogy ne legyenek bizonytalan szabályozások. Ez az egészségügyi és biztonsági képzésekre is vonatkozik, ami a kollektív szerződéseket illeti, és dr. Glassner ezt már említette. Üdvözöljük azt, hogy a bizottság azt mondta, ők szeretnék a szociális partnerekkel kötött megállapodásokat tiszteletben tartani nemzeti szabályozások alapján. Nem értjük azonban azt, hogy a bizottság miért tért el korábbi irányelvektől, például az ügynökségi munkára vonatkozó irányelvtől, ezek limitálják a szociális partnerek szerepét. Elhangzott az, hogy speciális helyzetek speciális ágazatokban merülhetnek fel, ez azonban nem a valós helyzet. Ezek horizontálisan működnek, és azt gondolom, Ausztriától hallottunk egy nagyon jó példát erre, ugyanez igaz számos más tagországra is, tehát ezt is meg kell változtatni. Ami a 13. cikket illeti, a megfelelőségről Erről már hallottunk eh, dr. től, és az irányelv felmaradó részét is ő kezelte. Én csak azt fűzném hozzá, hogy nem értjük azt, hogy mi is történik pontosan, hiszen minden hatása lesz a magasan képzett, jól fizetett munkavállalókra. Nem értjük azt, hogy miért eh, lenne szükségük plusz védelemre, tehát nehéz lenne ezt az embereknek eh, elmagyarázni, miért van szükségű speciális védelemre, amikor a felmondásokra kerül a sor. Köszönöm. Köszönöm szépen, most akkor Válnék asszonynak adom meg a szót, aki az etuknál jogi tanácsadó, jogtanácsos. Köszönöm szépen a meghívást. Nem kívánok végigmenni az irányelven bekezdésenként, hanem néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyek valóban fontosak számunkra. Először is az ETUK nagyon örül az irányelvnek a felfrissítéséről. Megvannak a célkitűzéseink, és ez a frissítés, ez megfelel a törekvéseinknek, az európai szociális pillét erősíti. Ezért nagyon fontos, hogy megtörténjen ennek a, az irányelvnek a megújítása, hogy azt is bizonyítsuk, hogy igenis foglalkozunk a dolgozókkal. Valamennyien az önök kezében vagyunk, és fontos, hogy ez még a következő választások előtt elkészüljön, hogy a dolgozók valóban lássák, hogy ez az irányelv számokra új helyzetet teremt. Azok a ö, célok, amelyek megjelennek a bizottságnak a javasá, javaslatában, a dolgozók védelmét ö, ö, szolgálják, és ezért vannak ö, célok, amiket el, el kellene érni. Ez különösen igaz a ö, bizonytalan, atipikus munkahelyeken foglalkoztató dolgozók esetében, ö, nem feltétlenül értek egyet önnel néz, de ez a, a, abban, hogy ez az irányelv, ez a magasan képzetteknek készült, mi inkább az ellenkező ö, csoportba tartozókat kívánjuk támogatni. Úgy gondoljuk, hogy ha nem módosítjuk az irányelvet, akkor az lehetővé teszi a munkadóknak, hogy kibújjanak a kötelezettségek alól, és a dolgozóknak pedig sokkal több védelemre lenne szükségük. Jelenleg ott tartunk, hogy amíg egy munkaadó papírra leírta a munkakörülményeket, és tájékoztatta a dolgozókat erről, akkor tulajdonképpen megfelel az irányelvnek. Ez önmagában nem jelent védelmet, ezért van szükségünk a parlament segítségére, hogy ezt a jogszabályt, ezt a joganyagot sokkal védelmezőbbé tegyük. Nagyon pozitívnak tekintjük azt, hogy az irányelvek hatáját kiterjesszük, hogy nem csak a munkaviszonyban dolgozókra, hanem minden munkavállalóra kiterjedjen. A definíciókat illetően e, nyilvánvaló, hogy egy kellően védelmet nyújtó definícióra van szükségünk, amely minden több emberre kiterjed. Azt is tudjuk, hogy a e, tagállamokban különböző megoldások és e, megközelítések vannak, ezt is le kell képeznünk. Tehát azon tagállamok, amelyek kritériumokkal dolgoznak, vannak olyanok, amelyek pedig inkább nemzeti definíciókkal dolgoznak. Ezért fontos lenne számunkra, hogy pontosan lássuk, hogy önök e tekintetben merre kívánnak elmozdulni. Van egy problémánk, az under the direction, az irányítása alatt, mert úgy gondoljuk, hogy ezt az irányelvnek a jövőben is működnie kell. Ezért nem vagyunk meggyőződve arról, hogy például a platform dolgozókra a jelenlegi szöveg kiterjed. Lehet, hogy illetve reagálásként arra, ami elhangzott, számunkra a kivételek, amelyek még most is benne vannak a szövegben, más kivételek, mint amelyek korábban voltak, de vannak, ezeket véleményünk szerint ki kellene hajtni. Utaltunk az információs csomagra is, és az időzítés kérdéseire. Biztos az, hogy mindenképpen a foglalkoztatási kapcsolatot meg kell, hogy előzze, és nagyon nehéz megérteni azt, hogy akkor, amikor mind, szinte minden géppel csinálunk internettel, akkor hogy lehet az, hogy a munkadóknak négy hét kell arra, hogy mindezt egy darab papírra leírják. A kisvállalatok esetében általában nem alkalmaznak senkit, anélkül, hogy pontosan megbeszélnék és meghatároznák, hogy kit mire használnak és mire alkalmaznak. Tehát az nulla órás szerződés tilalmát egész Európai Unióra kiterjedve kellene értelmezni, ez jelenleg nem így van. A rugalmas és bizonytalan szerződéseket nem szabad ö, védett modellnek tekinteni Európában. Az előreláthatóság kérdése, ez a 9-es cikkben szerepel, ugyancsak nagyon fontos véleményünk szerint, mert úgy gondoljuk, hogy korlátokat kell állítani az olyan ö, munkaszerződéseknek, amelyek ö, 24 órás időszakokat is kitehetnek. Nincs jogi szempontból világos megfogalmazás. Mi az, hogy munkaütemezés, mik a referenciák, ezt azt hiszem, hogy mindenki már egy kicsit másképpen értelmezi. Említette az észszerű bejelentési időszakot is, itt is pontosabban kellene fogalmazni. Nem tudom, hogy ezt nem, miért nem lehetne a szociális partnerekre bízni, hogy megfelelően, megfelelő szinten ezt tárgyalják le. Amikor azt mondom, hogy számunkra a sérülékeny dolgozók kérdése döntően fontos, a 9 cikkben azt látjuk, hogy a nagyon rugalmas munka, az szerintünk drága, illetve azt mondja, hogy drágább kell lenni, de nem kell, hogy legyen olyan ösztönző a munkadók számára, hogy az ilyen típusú szerződésekkel éljenek. Garantált munkaóra, és miért ne lehetne például azt, hogy három hónapon után a ledolgozott órák már garantált órává alakulnak át az adott szerződésben. Az egyik elképzelés, hogy jó, ha belép egy dolgozó, vagy a visszaküldik korábban, hazaküldik, akkor a dolgozót igenis fizetni kell arra az időszakra, hogyha független attól, hogy dolgozott-e vagy sem az előre megbeszélt időtartam alatt. A másik az átmenet a biztonságosabb alkalmazásra, vagy és úgy gondoljuk, hogy itt a szöveg, a tízes cikk nem kellően határozott és erős, egyelőre csak kér, kérelmünk van. A, úgy gondoljuk, hogy joga kell, hogy legyen a dolgozónak, hogy biztonságosabb munka alkalmat kapjon. Az elutasítás pedig csak ö, objektív üzleti megfontolás alapján történhet. Véleményünk szerint, hogyha megvizsgáljuk a végrehajtási ö, cikkeket, azok viszonylag pozitívnak tekinthetőek, de egy fontos kérdés, az pedig a jogi vélelmezhetőség. Ez szerintünk ez nem szabad, hogy ez opció legyen, hogy választhasson a tagállam a két megoldás mellett, mert csak a véleményezés és a jogi út segítheti a dolgozót abban, hogy meg is nyerje az ügyét. Ez mindenképpen egy nagyon érzékeny anyag, mindenképpen úgy gondoljuk, hogy sok javulást hoz ez a dolgozóknak, a munkavállalóknak, és még ebben a mandátumban ennek meg kellene történnie. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Várnek asszony. Most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót, majd pedig az árnyék jelentéstevőknek. Kávé Sambon úrral kezdem, mindenki két-két percet kap. Először is ön, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jobb lenne, ha az izrael-iráni békeszerződést bízták volna rám, az jobb, egyszerűbb lenne. De vannak már kollégák, akik kell találkoztam, és úgy gondolom, most nem válaszolok mindenre, de úgy gondolom, hogy nagyon sok konkrét pont van, amelyek nekem is felkeltették a figyelmemet, és amik észszerűnek tűnnek mindkét fél részéről. Csak ugye egy néhány példát felvázolva, nagyon óvatosnak kell lenni, hogy minden irányelvet nem szabad, hogy ez az új irányelv aláásson. És természetesen vannak olyan aspektusok is, amelyek kötelezőek kellene, hogy legyenek, ahogy ezt már hallottuk, és hát már sok minden elhangzott, lévén, hogy ezt önök átvették. Ami itt kockán forog, az az, hogy különösen az európai állampolgárok számára nehéz helyzetben megpróbálunk alapjogokat, információs jogokat megfogalmazni az előreláthatóságot, amennyire ez lehetséges, és hogy ez minden dolgozóra vonatkozzon. És ez természetesen utána aztán minden egyes nemzetnél külön kell ezt, ez nem, ez egy logikai és intelligencia kérdése, hogy ezt decentralizáltan kell kezelni. Ez az első dolog. Ugyanakkor az is igaz, ezt el kell ismerni, hogy ez túlmutat, mint a minden foglalkoztatotton. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindegy az, hogy melyik nemzet hogyan dolgozza ki, és mit tekint rövid idejű foglalkoztatásnak, igény szerinti. Ha vala egyértelmű függőség van, függetlenül attól, hogy milyen szerződéssel alkalmazzák, a dolgozó dolgozik, és valaki fizet neki ezért, akkor függőségi viszonyban van, és joga van tudni a kapcsolatáról alapvető dolgokat. Hogyha elfogadjuk, hogy ez az alapkoncepció, akkor minden konkrét aspektus, ami megjelenik, jó eredményt hozhat majd. Thank you very much. On... köszönöm szépen. Denis Ratke úr a következő a listámon. De lehet, hogy másnak kell adnom szót, mert akkor ennek adom meg a szót helyette. Köszönöm szépen. nem a kollégák nevében, hanem saját nevemben szólalok fel. Akkor Javi López úrnak adom meg a szót, öné a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam a különböző hozzászólásokat, és mint árnyék jelentő és tevő, ebben az ügyben. E, különböző észrevételeim lennének, és bizonyos kérdéseket is szeretnék feltenni. Először is úgy gondoljuk, hogy van egy jó kiinduló pontunk, egy jó ugródeszkánk, amit a bizottság készített, mert a bizottság javaslatáról van szó, és úgy gondoljuk, hogy mindez nagyon pozitív az Európai Unió képes lesz létrehozni egy küszöböt a jogban. Tehát ez egy küszöb jog, ami meg kell, hogy feleljen a különböző várakozásoknak és az új tendenciákat a munkaerőpiacon szabályozhatja, mert ezek jelen eléggé zűrösek. Ezzel együtt vannak észrevételeim. A definíciót és az azzal kapcsolatos bizonytalanságokat megértem, de szerintem túl az definíciókon túl, ami minket zavar, az az, hogy a hatája, a jogi hatája jogilag mire terjed majd ki ez az irányelv? A bizonyosság, a biztonság, az alkalmazást illetően, illetve hogy mennyire lesz képes e, e, ez megvalósulni. Ez természetesen a definícióktól függ. Tehát szeretnék még néhány kommentárt e, meghallgatni, és a bizottság tulajdonképpen csak összeírta az jelenleg meglévő európai joggyakorlatot. Másik kérdés, amit szeretném feltenni, hogy hogyan akarjuk az atipikus szerződéseket szabályozni, és bizonyos munkavállalási típusokat. Ezek foglalkoztatnak bennünket, és egyrészt ugye van ez az úgynevezett hiperszezonális, meg a nullaórás szerződés, és van a platform munka és komoly kétségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy a bizottság javaslata szerint ezek olyan elemek, amelyek valóban szabályozhatóak. Itt vannak egyrészt információ és jogi kérdések, különböző észrevételeket hallottunk, és az elhangzott kételjek alapján próbáljuk előbbre vinni a biztonság, az átláthatóság elemeit ezekben a munka és munkaadói kapcsolatokban. McIntyre asszony nincs itt. López Perméva asszony sincs itt. Az elhangzó nevek eh, tulajdonosai nincsenek jelen. És akkor most szlovéka asszonynak adom meg a szót, aki kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék az itt megszervezett találkozóhoz. Mindig nagyon hasznos, hogy szakértőket hallgatunk meg, akik részletesen számolnak be tudásukról és a tervezett dokumentumunkról. Tehát köszönöm ezt a meghallgatást, illetve ezt a nagyon részletes a részletes kommentárokat, amelyek elmondják, hogy a tervezett mennyiben különbözik a mai valóságtól. Ennek örülök tehát. Azt is el kell azonban ismernem, hogy egyre inkább csodálkozom az Európai Bizottság viselkedésén, amely a szociális konzultációról vonatkozó kötelezettségének egyre kevésbé felel meg. És azt is meg kell vallanom, hogy ezt aggasztónak találom ezt a jelenséget hatalmas változások előtt állunk. Az elkövetkező 5-10 évben várhatóak ezek a változások, amelyek jelentősen átalakítják a munkaerőpiacot. Új foglalkoztatási formák jelennek meg, amelyekről alig-alig cserélünk eszmét. Új üzleti modellek jelennek meg, és egyre inkább hallunk arról halljuk, hogy az emberek az utcán is már ezeket a kérdéseket vitatják meg. Mi azonban a saját szappanbuborékunkba menekülünk, elhárítjuk a valóságot magunktól. Sokkal inkább kellene foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. A platform munkáról is szó van. Kérdezem a szakértőket, mire van szükség mi, milyen témát kellene megszólítanunk és feldolgoznunk annak érdekében, hogy a platform gazdaságban kialakult új foglalkoztatási formákra választ adjunk. Köszönöm Thomas Mann, majd Jungérius asszony. Köszönöm szépen. Danutához hasonlóan én is arról szeretnék beszélni, hogy nagyon jó megoldásnak tartom, hogy szakértőket hívunk meg, hiszen tanulhatunk tőlük. Danuta joggal beszélt arról, hogy nagyon nehéz a különbségeket áthidalni a tagállamok között. Azt hiszem, hogy az európai út abban kell, hogy legyen, hogy lehetőség szerint közelítsük az álláspontokat, de úgy, hogy bevonjuk az államokat. Nem akarjuk, hogy akadályozzak a munkát, hanem közös szabályokra van szükség, de hogyha súlyosak a különbségek, akkor hibás megoldás volna, hogyha azt mondjuk, hogy majd mindent európai szabályjal szabályozunk. Ennek nem lesz meg a többsége. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a szociális partnereket is bevonjuk, még ha nem is dönthetnek, de legalább mondhassák el véleményüket. Ez bizony az Európai Unió nem minden államában történik meg. És ez egy hiányosság. Mindenkit értek, aki azt mondja, hogy nem csak azért, mert jön az európai parlamenti választások közelegnek, hanem arra van szükség, hogy minden ember számára megmutassuk, hogy az európai politizálás közös európai ügy gondolkoznunk, tehát azon gondolkozni, hogy hogyan lehet a prekárius vagy bizonytalan munkaviszonyokat csökkenteni. Hogyan lehet elérni azt, hogy olyan bérszerződéseket, ágazati tarifaszerződéseket kössünk, amelyeket a munkáltatók és a munkavállalók közös erővel tárgyalnak meg. Látom, hogy a különbségek nagyon nagyok a tagállamok között. És ezért fontos, hogy ezt a vitát ne söpörjük le a rendről. Kérdezem mondjuk a nyolcas bekezdés kapcsán, a több fajta munkavégzés kapcsán elegendően szabályoz ez a rész, nem kellene ezt még tovább szabályozni, vagy pedig a predictable előrelátható fogalmat is érdemes volna jobban szabályozni. Olyan szabályokat kell végezetül elfogadni, amelyeknél azt érezhetjük, hogy egy minimumot sikerül eh, minden tagállamnak elfogadni. Összességében a felmondás védelem is egy nagyon fontos feladat. Nem lehet a felmondás elleni védelmet eh, mindig azzal eh, kikerülni, mint problémát, hogy eh, majd máskor foglalkozunk vele. Fontos, hogy a munkavállalók is érezzék, hogy hallathatjuk a, hallathatják a szavukat, és a tisztességes viszonyok léteznek majd a munka világában, és nem csak a szép beszédekben beszélünk a tisztességes munkaviszonyokról. Köszönöm Thomas Mann, Jungerius asszony, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm a szakértőknek, akik eljöttek, megosztották szakértelmüket, tudásukat. Kár, hogy a másik két vendég nem tudott eljönni, de hát mindenképpen köszönjük az előadásokat. Picit el vagyok bizonytalanodva a munkavállaló definíciója kapcsán. Kérdezem önöket, tudnak-e segíteni? Nem vagyok én jogász. Explaining why I asked this question, but the Commission makes it quite clear that the only thing they're doing in this a bizottság ugyanis világossá teszi, hogy a munkavállaló definíciójában az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatára épít. Kérdezem tehát, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy e mindez ütközne az osztrák munkaügyi törvényekbe, hiszen az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata jogkövetkezménnyel kell, hogy járjon az egyes tagállamokban. Ezt nem értem tehát többet tesz a bizottság a definícióval, mint hogy az esetjogból európai definíciót formál, ha pedig nem, akkor hogyan fordulhat az elő, hogy például az így meghatározott definíció az osztrák munkajog betűjébe vagy szellemébe ütközik. Ez volt az egyik kérdésem. Másodszorban én is nagyra értekelem a szociális partneri viszonyokat, a társadalmi párbeszédet. És nagyon sajnálom, hogy se a fodrászok, se a szociális partnerek megállapodásai Tehát se az egyéni vállalkozókra, se a, a szociális partnerek általi megállapodásokra vonatkozó szabályokat végül is nem sikerült átültetni. De hát ez egy más kérdés azon gondolkozom, mint egy azt kérdezem, hogy mi lett volna, hogyha megfelelő szociális párbeszédre lett volna időnk. Ezt a Business Europe képviselőihez intézem ezt a kérdést. milyen eredményre vezetett volna ez a tárgyalás, és a bizonytalan munkavégzésben lévő munkavállalóknak milyen előnyel járt volna. És talán kérdem a, a Business Europe képviselőjét, kiteregetné a lapjait, és utána kérdezem az ETUK képviselőjét, az Európai Szakszervezeti Szövetség képviselőjét, hogy az Business Europe által előterjesztett javaslatok megnyugtatóan hatnának -e rá, javítaná ez a javaslat a munkavállalók helyzetét Európában. Köszönjük szépen! Yes, I'll give the floor first to Uh, Mr. Baumler, who is the rapporteur in the European Economic and Social Committee. Baumler úrnak adom meg a szót az Európai Gazdasági Szociális <laughs> Bizottság részéről. És utána visszatérünk majd uh, a szakértőinkhez. Baumler úr, önnél szó Köszönöm szépen. ahhoz csatlakozhatok, amit az Európai Parlament előadója mondott az elmúlt hónapokban. Eszmecserét folytattunk a munkavállalói és a munkáltatói csoport között az, az Európai Gazdasági Szociális Bizottságban. És sikerült egy kompromisszumos szöveget kialakítanunk, a szekciók is megállapodtak ebben a szövegben, és jövő héten a plenárisunkon szavazunk, de a irányelv, vagy a, a, ennek a dokumentumnak, ennek az EGSB véleménynek a fő csapás iránya megfelel mindannak, amit Thomas ma mondott, tehát hangsúlyozzuk a egyes partnerek közötti tripartit tárgyalások fontosságát. De látjuk a nagy különbségeket is Európában, ezért nyomatékkor támogatjuk a bizottság javaslatát. Az egyes konkrét kérdésekhez hozzá szeretném tenni, hogy a munkavállalói fogalom, fogalmat problematikusnak tartjuk, tartjuk, főleg az utasítási függősége kritériuma nem tudjuk, hogy a platform a munkavállalóra vonatkozik-e. Hiszen egy algoritmus épp úgy befolyásolhatja egy ember munkavégzését, mint egy munka, mint az előjárója utasítása, de mégsem merül, teljesül az algoritmus utasítása által a utasítási kötelezettség feltételem azt is gondoljuk, hogy ezt a munkavállalói fogalmat továbbá tisztázni kell. Ami a tájékoztatási kötelezettséget illeti, úgy gondoljuk, hogy a digitalizáció korszakában lehetséges kell, hogy legyen, hogy a munkavállaló akkor kapja meg a szerződést, amikor elkezdi a munkát. munkát. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor vizsgáljuk meg, miért nem lehetséges ez. Mi is nyomatékkel úgy gondoljuk, ugyanakkor ugye kis és egész kis vagy mikrovállalkozások számára rugalmasabb feltételeket kell biztosítani. és a törvények vagy a bértárgyalásokra vonatkozó szabályok megvalósíthatók és élhetők kell, hogy legyenek. Ami pedig a szerződéseket illeti, nyomatékkal érvelünk a nulla órás szerződések ellen. Döbbenten láttam, amikor vizsgálódtam, hogy Németországban minden a mai napig lehetséges a nulla órás szerződés, de fontos ezért az Európai Parlament és az Európai Bizottság munkája. Azt is fontosnak tartjuk, hogy erősebbé tegyük a szabályozást, hiszen az ezen munkaviszonyokban dolgozók különösen sérülékenyek nem csak tájékoztatási joggal kell, hogy rendelkezzenek a hat hónapot az bizonytalan munkaviszonyban töltő munkavállalók, hanem biztosítani kell számukra, hogy véglegesítsék a munkájukat, amennyiben persze ez a cégben vannak szabad munkahelyek. A bizottság javaslatát tehát alapvetően jónak tartjuk, de kihangsúlyozunk azt is, hogy fontos, hogy megőrizzük azt a lehetőséget, hogy tagállami szinten a szociális partnerek egyeztethessenek a részletkérdésekről. Köszönöm. Tól szeretne válaszolni itt a kérdésekre, utána a szakértőknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szakértőknek, és minden parlamenti képviselőnek és vendégnek, aki felszólalt. Kezdeném azzal, ahogyan az ideig már elhangzott, ez a javaslat konkrétan az európai szociális pillére, pillére ö, következtében jött létre, tehát ebből ered, és főleg a munka és a család vagy a magánélet összeegyeztetéséről szóló javaslattal együtt, illetve a szociális védelemhez való hozzáférésről szóló dokumentummal együtt kell olvasni. Így többek között az adekvát megfelelő szociális védelem kérdése az önfoglalkoztatók számára került be a figyelem homlok terébe, és ezzel is foglalkozunk. Ahogyan korábban már elhangzott, ez a dokumentum a nem standardizált vagy nem megszokott munka viszonyok növekedésére ad választ. Tanulmányok mutatják ki, hogy az elmúlt tíz évben az újonnan létrejövő munkahelyek több mint a fele nem standardizált vagy nem megszokott munkahely volt. Gyakran nagyon rövid de futamidejű szerződéseket kötöttek, azaz tehát a prekárius vagy bizonytalan munkavégzési feltételek jelentősen elterjedtek. A bizottság célja az volt, hogy jó egyensúlyt találjon, sztrájkoljon, találjon tehát a munkaerőpiac rugalmasságának igények között egyrészt, másrészt pedig eh, a között, hogy eh, a munkavállalókat megvédjük a prekárius, vagy kitett, vagy veszélyeztetett helyzettől. Ez már tovább vezet a hatály kérdésére, illetve a kulcs vulnerabilitás vagy sérülékenység meghatározásának kérdésére, azaz arra, hogy kit védjen meg ez az irányelv. Az elsődleges, a legfontosabb, prekárius vagy kitett helyzete hát azt jelenti, hogy az ember nem rendelkezik munkával, nincsen munkája, munkanélküli. Tehát a bizottság voltak éppen egy a munkavállalónak az EU szinten jól definiált uh, fogalmát építi fel, amelyet 96-ban hozott létre az Európai Bíróság ítéletében, és azóta több ítéletben megismételte. Azt meghatározandó, hogy egy gazdasági tevékenységet végző személy önfoglalkoztató, önkéntes, vagy pedig munkavállaló. Ez a meghatározás igenis összefügg és összefér azokkal a definíciókkal, ahogyan a tagállamok definiálják a munkavállalót, és nem jelentik ezek az új, ez az új fogalom nem jelenti ezt, hogy a tagállami munkaügyi kódexeket módosítani kell. De ugyanakkor a tagállamoknak az átültetés során tisztázniuk kell majd, hogy kire terjed ki az irányelv, és hogyha a ne, nemzeti munkavállalói definíció nem terjed ki mindenkire, akik az irányelv hatája alá tartoznak, mondjuk intermittens, vagy domestik, vagy háztartási alkalmazatok, vagy platformmunkavállalók, akkor az átültetés során ezt tisztázni kell, és persze a hatályt rájuk is ki kell majd terjeszteni. Minden mögött az a felismerés rejlik, hogy egy olyan irányávra van szükségünk, amely lehetővé teszi egyrészt az új munkaformák létrehozását, amelyeket még nem is tudjuk kitalálni, illetve lehetővé teszi azt, hogy ezekre is kiterjedjen az irányáv. Tehát ez az irányelv nem a formák létrehozását, amelyeket még nem is tudjuk kitalálni, illetve lehetővé teszi azt, hogy ezekre is kiterjedjen az irányelv. Tehát ez az irányelv nem a platform munkát, munkavégzőket végzi, hanem mindenkit véd, akire, akire kiterjed a munkavállaló vagy a worker. Platform munkát, munkavégzőket végzi, hanem mindenkit véd, akire akire kiterjed a munkavállaló vagy a worker. Mi is támogatjuk a szociális partnerek szerepét, és sajnálkozunk afelett, hogy a két európai szociális partner európai szinten nem tudott igazi tárgyalást indítani. A javaslat figyelembe vette a szerződésben meghatározott összes tágú javaslat, és nagy kihívásokat jelente, így a tárgyalási alapokat meghatározni a határidőn belül. A bizottság ugyanakkor azért állt elő ezzel a javaslattal, mert úgy értelmezzük, úgy ítéljük meg, hogy a munkaerőpiacon egyre inkább elterjed, és ilyen módon egyre aggasztóbb a ki kell ültetniük, be kell építeniük a jogrendszerükben. És sok esetben ez nagyobb védelmet jelent majd. Mondjuk a reasonable period, a elfogadható időszak időszakam, illetve fogalmam egy sor jogot két irányban folyamatában határoz meg. Egyrészt minden munkavállaló számára széles körben értelmezve a, a nyújtás kötelezettségét írja el a munkavállaló számára az ő tekintetükben. Tehát, hogyha valaki munkafeltételben dolgozva a, a nyújtás kötelezettségét írja el a munkavállaló számára az ő tekintetükben. Tehát, hogyha valaki munkafeltételben dolgozik, ezen felül pedig a javaslat harmadik fejezete egy sor új anyagi jogi feltételt is meghatároz, és hogy a kitettség fokát és a megítélés alapjává tesszük. De jogalkotóként azt gondoltuk, hogy fontos, hogy ért a nemzeti szociális partnerek számára egy csomó rugalmasságot tesz lehetővé, meghatározva így munkájáról. Nincsen valóban többszörös munkáltató meghatározó fogalom, de a közvetítával, de hát meg kell látni, hogy mit hoz a jövő, hogy elterjed-e még jobban ez a munka, ezek a munkaviszonyok vagy sem. Mindenesetre az irányelv, ha mai fontosítsuk, hanem sokkal inkább az, hogy minden munkavállaló számára a feltételeket biztosítsuk. A 17-es szerződés, a 17-es cikk pedig egy utolsó észrevétel. Valóban úgy áll a dolog, hogy vannak olyan ö, korábbi egységnél egy lépéssel tovább megy, és arra kötelezi munkáltatót, hogy írásban tájékoztassa a munkavállalót, hogy hogyan léphet tovább egy előrejelzett szervezetben foglaltakat emeli be ide is. Természetesen kíváncsian eh, várjuk, hallgatjuk a parlament eh, észrevételeit. Ciklus alatt el akarjuk fogadni ezt a dokumentumot, és örömmel dolgozunk. Persze az önök szakbizottságával és a parlamenttel együtt azért, hogy az európai munkavállalók védtos ellenmel hozzá akarnak ők mondani. Nekünk önök válasszák meg, hogy milyen sorrendben kérik a szót. Thank you. Um... Köszönöm szépen de ez a javaslat két határozatra utal, két ítéletre. Az egyik 86-os eh, keltezésű, a szabad eh, mozgásra vonatkozik a munkavállalók esetében, és azt gondolom ez egy másik terület. Itt most szerződéses jogról beszélünk, és nem a munkavállalók szabad mozgásáról. Hát egy német eh, apáca és um, a vallásos um, közösségek közötti kapcsolatot illeti. Nem gondolom, hogy ez egy releváns eset volna. Nem támaszkodhatunk erre, amely alapján a munkavállalók több száz bírósági ítélete, amelyek ezeket a definíciókat pontosítják. A különböző tagországokban tudjuk azt, hogy hogyan kezeljük az újságírókat, a reklám ágazatban dolgozókat, az önálló foglalkoztatottakat, az IT szakemberek tőzik ezeket a tulajdonságokat, és most egy új definíciót hoztunk létre. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok jogbizonytalanságot fog teremteni, és a tagországi gyakorlatban is számos probléma elé állíthat bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Arra támaszkodtunk, hogy hogyan update az információt, amit meg kell adni a munkavállalónak. Számos példát említettem, olyan területekről, amelyeket frissíteni lehet. Ezek jogi szempontból világossá válnak, és nem olyan bizonytalanságon dolgozókat, mi erre is készülünk az ő definíciójukra. Meglepett bennünket a bizottsági javaslat azért, mert ez a magasan képzett, jól fizetett munkavállalókra is kiterjed, e között dolgoznak, a munkaerőpiac működése, az, hogy nincs elég e, óvoda, hozzájárul a helyzethez, ez nem e, minősül bizonytalan munkakörülménynek. Itt az emberek szabad választásáról van szó. Léteznek eh, szabályok, hogy háromszor lehet a határozatvégi szerződést ajánlani valakinek, hogyha valaki több órát szeretne dolgozni, arra is vannak szabályozások, és ezt eh, mi állapítottuk meg, tehát hogyha a bizottság valamit meg szeretett volna változtatni, akkor hozzánk kellett volna, hogy forduljanak. Általában olyan helyzetbe kerültünk, hogy egy hónapunk maradt csak, és ez nagyon nehéz még a szociális partnerek számára is őszintén szólva. Ami a definíciót illeti, Van itt egy különbség, egy nemzeti szinten kell szabályzásra kerülni, mondok egy például a saját országomból. Dániában a szociális partnerek egy tesztmegállapodást kezdtek, amely egy platformot érint, és szabályozások vannak arról, hogy kik a munkavállalói a platformnak, és kik azok, akik um, szabad foglalkozásúak vonatkoznak, és fontos, hogy ez ne ássa le az EU-s jogalkotást, amely más irányelvekből érkezik. Hogyha a helyzetet befagyasztjuk, akkor nem fogjuk ezt a helyzetet a munkerőpiacra adaptálni, hiszen nem tudjuk, hogy ez hogyan fog kinézni a jövőben. Egy további pont, amit ön említett, fogjuk ezt a helyzetet a munkerőpiacra adaptálni, hiszen nem tudjuk, hogy ez hogyan fog kinézni a jövőben. Egy további pont, amit ön NB említett, bizonyos típusú munkavállalók kivétele, ami mi válaszunk a következőre, létezik a RIFIT jelentés, ebben elhangzik az, hogy bizonyos tagországokban vannak problémák, mi szeretnénk azt, hogyha a bizottság megkeresne ezeket a tagországokat, és megkérni őket arra, hogy mindezt korrigálják. A munkaerőpiac fejlődik, új típusú munkahelyek alakulnak ki, tehát fontos, hogy az európai folyamattá válhasson. Hogyan tudjuk garantálni azt, hogy mindez ne legyen túl szigorú, másrészt azonban fedjük le ezeket a területeket, ahol ez logikusnak mutatkozik. Mert hát itt kialakíthatunk egy európai folyamatot, de ha egyszer egy irányelben ezt már rögzítettük, akkor nem változtathatunk rajta, és ez a mi nagy problémánk. Köszönöm. Elhagy terjed, és legfőbb elközléseink szerint Hát, ezeket már a határértelmében le kell fedni, tehát a cikk szintén nagyon fontos. ez hát ezt nem lehet megtiltani, illetve a munkáltat azt nem e, tilt. Azért, hogy meg tudjon valaki élni a fizetéséből, hát sajnálatos módon több szerződésre is szükség van ehhez. A szöveget és új lehetőségeket nyit a szociális párbeszéd és kollektív szerződések számára a különböző szinteken. A javaslat is megemlít, nem lehetne az, hogy a szociális partnerek együtt próbálnak meg ilyen típusú tehát következő, és természetesen nagyon sokat segítene, hogy az összes EU-s nyelven hozzáférhetővé válnának ezek a formányozatványok. A munkáltató létezik, és nekik kötelességük ezt használni. Hát eh, fontosnak tart. Néz kérdésére visszatérve, hogy miről is eh, tárgyalhatunk? Itt elkezdett a mozgás a korlátozott idejű szerződések felé, éppen ezért a munkáltatónak is el kell gondolkodnia. Az irány képzelhető az is, hogy akinek 10 órás szerződése van mondjuk. Számunkra a javakat feltenni. Enrique kért szót. Gracias, señora presidenta. Enrique kért szót. Gracias, señora presidenta. Nyelvét is bírja, és eh, kihasználom kollégám, szocialista spanyol kollégám jelenlétét is, hogy spanyolul utaljak bizonyos fogalmakra, amelyek itten elhangoztak. Eh, ez számomra jelentéstevőként